Okay, colleagues, let's get started. Jó, akkor kezdjük. És azzal kezdjük, hogy mindenkit szeretettel üdvözlünk. És egy nagyon fiatal európai állampolgár is van jelen a te teremben. Ő a legszebb képviselő, akit már nagyon régóta láttam akit valaha láttam. Jó, és ő most külön fog szavazni. Nos, akkor mindenki nagyon szépen viselkedjen és kedvesen. Jó, akkor először jön a napirend tervezetnek. Bocsánat, ezt tegnap már megcsináltuk. Én tegnap nem voltam itt. Jó, és akkor most rögtön lépjünk tovább. A koordinátorok üléséről szeretnék beszámolni. Először a novemberi plenárisra való, tehát november 9-10-re való napirendet elfogadtuk, és a, a Brüsszel 2A rendelettel kapcsolatban a jelentéstevők, a, a szocialistáknak osztották le a témát. A merekasi szerződést illetően egy az EPP-nek adtuk a jelentés tétel, nem, nem az EPP-nek, hanem a zöldeknek adtuk a jelentéstevés jogát, és az irányelvet adtuk az EPP-nek. Az ajánlásokat illetően, amelyek vitásak voltak, bizonyos igazításokat javasoltunk. Aztán volt egy kérés, amelyre a választ írásban fogjuk majd megadni a kérésekre. Az én jelentésem, amely két témával kapcsolatos, azokat szóban az Európai Parlament elnökével, a júniusi meghallgatása kapcsolatban konzultáltam, aztán a biztosok testületével való találkozott, ami múlt héten Strasbourgban történt, azzal kapcsolatban is beszámoltam. A nyilvános meghallgatások és a tényfeltáró ö, utakat illetően 2017-ben a Libével megtárgyaltuk ezeket, például a diszkriminatáció elleni harc, harc, aztán a kisebbségekkel kapcsolatok, a különböző hátrányos megkülönböztetések témájában is megállapodtunk. Aztán a, az európai projekt szempontjából az állampolgárok bizalmának visszanyerése is egy olyan téma volt, amit elfogadtunk a koordinátorok ülésén. 2017-ben fogunk ezekről tárgyalni. Ezen kívül egy tényfeltáró utazást is teszünk Spanyolországban az eltűnt gyermekekkel kapcsolatban, és Svédországban a társadalombiztosítási számok nehéz témájában, ugyanis ezeket nehéz néha határon átnyúló kapcsolatokban megszerezni. Ez elsősorban a gyerekeket érinti, tehát erről is többet kell megtudnunk. Az olajkitermeléssel kapcsolatban e, is e, megtárgyaltuk a kérdéseket, aztán úgy döntöttünk, hogy e, azok, akik több információt szeretnének ezekről kapni, azok a közvetlenül a titkársághoz fordulhatnak. Most akkor nézzük a mai napi rendet először is szavazunk. A vélemény az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2015-ben, erről szavazunk. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Jó, ha mindenkinek itt van, akkor azonnal szavazzunk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító mellette. Bocsánat, ez okafagyottá válik. A 28-as jön mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, egylenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem. Nem szavazott? Mi történt? Nem működik a gép? Akkor a kézzel eh, való felnyújtást válassza, kérem. De különben is elfogadtuk a módosítókat, módosított. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es a két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyvenötös. módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. F, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetvennyolcas módosító mellette bocsánat, a 77-es először, el, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 78 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79, ellenőrözzük a 78-ast? Rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Bocsánat, elfogadva. Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Tehát 81-esről szavazom, szavazunk, megnyitom a szavazást, most lezárom. Igen, elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. G kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 89 mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 90 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. E I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 101-esről van szó. Megnyitom a szavazást, lezárom, és elfogadtuk. 102 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 103 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A preambulum bekepszések jönnek, e, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tíz mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan történik. Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. Köszönjük! ne hagyják a kártyájukat a gépben, I believe that people... Nos, kérem azokat, akik nem akarnak tovább az ülésen maradni, azok csöndben, diszkréten menjenek ki a teremből. So, the next item... A következő napi rendi pont a szlovákiai tényfertáló látogatás, amely szeptember 19-től 23-ig történt, 22-ig idén, tehát néhány héttel ezelőtt. Ez csak egy szóbeli jelentés. Később lesz belőle jelentés. Néhány szót szeretnék szólni Mi Pozsonyba mentünk, amely egy petíció alapján történt, amelyet már 2012-ben kaptunk. Az Európai Bizottság készítette elő, és a C politikai osztály. Ez pedig az EU strukturális alapoknak a felhasználja a tartós otthonban lévő fogyatékkal élő személyeket illetően. A látogatás az hatékony volt, rövid, és nagyon sok együttműködés és elkötelezettség volt minden érdekelt fél részére, és a szlovák civil szervezetek, a kormány hatóságok, és mindennapi emberek is részt vettek a, ezeknek az intézményeknek az irányításában. És mindannyian beszámoltak arról, hogy hogy látják a helyzetet. Három típusú létesítményben voltunk, egy napköziben, ahol aztán egy olyan létesítményben, ahol fogyatékkal élő embereket alkalmaznak, és láttuk, hogy milyen egy ilyen intézmény. Ezen kívül egy tartós benlakó intézményet is meglátogatunk, ahol 130-an élnek szinte egész életük alatt és 5-6 személyes, 4-5-6 személyes szobákban vannak. A civil szervezetek azt mondták, hogy a közösségi alapú szolgáltatások nagyon ritkára, ritkák, és sokkal többre lenne szükség azért, hogy az embereknek ne kelljen e, állandóan intézményekben élniük. Ez a folyamat most történik, de a az előrehaladás szerintünk, és a különböző érdekelt felek részéről is az, hogy nagyon lassú ez a folyamat. Tehát nagyon sok tennivaló van azért, hogy biztosítsuk a, a fogyatékkal élők számára a független életvitelt. Aztán felmerült a a jogképességgel kapcsolatos kérdés is, tehát a fogyatékkal érőknél jogképességével kapcsolatban. Idén júliusban egy új jogszabályt hoztak, amely lehetővé teszi azt, hogy a jogait ezeknek az embereknek visszaállítsák, hiszen korábban eh, megfosztották őket eh, a fogyatékosságuk miatt. Ez a munka most folyik a polgári törvénykönyv keretében, eh, de ez nem támogatja a fogyatékkal élő embereknek a jogait, és ez ellentmond az ENSZ fogyatékkal élő szemlők jogainak való megállapodásáról az 12-es cikkel. Ezen kívül a fogyatékkal érő embereknek a magánélethez való jogaik, eh, hogy hozzáférhessenek szolgáltatásokhoz, árukhoz és a munkapiachoz. Eh, és 2020-ig eh, a nemzeti projektek több mint 10%-a a projekteknek tehát 8, a szlovák 861 intézményeknek csak a 10%-ával vannak terveik, hogy innen egyre inkább az embereket más megoldásokba tegyék át. Tehát sokkal többre van szükség az ön meghatározása a, a fogyatékkal élő embereknek. Őket is be kell venni ebbe a folyamatba, hiszen itt van ez a szlogan, hogy semmit rólunk nélkülünk. Tehát őket is be kell vonni. Erről még többet is lehetne mondani, de most már a feladat az Európai Bizottsági, és pedig a kompetens és nagyon aktív civil szervezeteknek a visszajelzéseire kell alapozni ezt, és nem szabad azokat az EU alapokat kiosztani, amelyeket nem megfelelően használják fel. Ugyanis jelenleg az intézetben való elhelyezésre fordítják ezeket a pénzeket. Tehát itt változásra van szükség Szlovákiában is. a szlovák kormány is megígérte, hogy rendszeresen írásban tájékoztat bennünket erről a folyamatról, és hogy hogyan lépnek előre a fogyatékkel élők intézményből kikerülésére kapcsolatban, hogy integrálják őket a társadalomba. A jelentést most fogalmazzák, és ezeket majd a PETI bizottság novemberi ülésén fogjuk megtartani megtárgyalni. És szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik eljöttek velünk Szlovákiába, és a titkárságnak is szeretném megköszönni, és Réta DNS-nek, aki segített ebben a látogatásban, és most a jelentés előkészítésében. DNS Rita valószínűleg. és nagyon sokat segített abban, hogy eljussunk azokhoz az emberekre, akikkel találkoznunk kellett, és hogy Pozsonyba juttatott el bennünket, amely ez egy nagyon érdekes európai vár, város. És a, a szlovák elnökségnek is a tagja. No, akkor nézzük ma a 17-es napi rendi pontot, amely a 694 per 2015-ös petíció, F. Stratias Kamburi görög állampolgárnak a petíció, amely 108 aláírással lett beadva, amely Eh, az uniós jogszabályok és európai egyezmények állítólagos megsértéséről az atikai volt Elinikor repülőtér helyén egy nagy felterelőtre vonatkozó fejlesztési szerződés ideítésre kapcsán történt. Most pedig akkor a petíciót benyújtónak adom meg a szót, parancsoljon. Ne. Ε, eh, Köszönöm szépen, ketten vagyunk itt ilyen, ö, petíciót benyújtó félként. Szeptember 28 előtt Önt, akkor pontosan most mennyi időt fogunk kapni? Nos, akkor kezdjen öné a szó. jó napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! A petíciónk egy olyan tengerparti közterületnek a, a történetéről szól, amely 3,5 km hosszúságú Attikában, és itt egy felszámolási eljárás fullott botrányba, de környezetvédelmi kihatásokkal. 2010-ben Görögországban egy erőszakos privatizációs folyamat indult meg. Aténban gyakorlatilag kettő négyzetméter zöld terület esik egy ott lakó polgára, ami nagyjából a minimumot súrolja törvény szerint. Ugyanakkor egy közterületet privatizálnak, méghozzá messze a tényleges értéke alatti áron. Elnézéseket kérem, nagyon röviden kell erről beszámolnom önök is megtehették, hogy elutaznak eh, eh, Aténba és megvizsgálják, hogy milyen eh, kárt fog okozni ez a fejlesztési projekt az Európai Unió működésére szóló szervezet, szerződés, illetve az egyéb vonatkozó rendeletek vonatkozó cikkei sérülnek ezzel a projekttel. Ráadásul állami támogatások odaítélésére is sor került a kedvezményezetnek, a koncesziós projekttársaságnak. Jó lehet, ez tiltott. Sérül az átláthatóság is, mint elv, és vannak olyan feltételek, amelyek az eredeti ajánlatban nem is szerepelnek később került sor ezeknek a bevezetésére, amikor a többi ajánlattevő már nem volt versenyben. A koncesszió, ami az Elenikon nevű társaság részvénynek a 100%-át érinti, átkerült a vásárló kezébe. Azonban eredetileg 70%-nak kellett volna lennie, és a 30%-ot pedig a tőzsdére kellett volna nyilvánosan ö, ö, elhelyezni. Ez azonban meghiúsult. Ezt követően gyakorlatilag létrejött egy olyan ö, szervezet ö, kormányzati döntés alapján, amely a közterületeket kezeli, Ebben is szerepel egy rendelkezés, aminek értelmében ezen a területen kaszinó épülhet. Ennek természetesen lesznek súlyos költségvetés vonatkozásai a görög költségvetést illetően is. A vásárló bizonyos esetekben kártérítésre is igényt tarthat, hiszen a régészeti leletek megőrzése fontos feladat. Itt három ősi görög város romairól beszélhetünk. Sajnos részletesebben nem tudok belemenni ebbe, köszönetet mondok köszönöm, mondja az elnök is, és Kamburi eszének adom meg a szót. Kedves európai parlamenti képviselőt, eh, Görögország eladósodottsága miatt eh, eh, kénytelen megszegni az Európai Uniós szabályokat. Szükség volt például arra, hogy az Ellenikon, Ellenikon nevű régi repülőtér területet értékesítsék. Jól lehet, ez sérti az Árhuszi Egyezmény előírásait. a terület használat problémás volt a kapcsán, sajátos törvényhozásra kerül sor, administratív igazgatási intézkedésre. Ez a fejlesztési projekt itt az Elenikon nevű területen Eh, valójában eh, egy olyan fejlesztési eh, projekt, amelyre kifejezetten rászabtak egy törvényalkotási aktust. És ezek a szabályozások meglehetősen konkrétak, meghatározzák, hogy hogyan lehet a területet használni, milyen építési tevékenységek megengedhetőek, és ez milyen kockázatot jelent a környezetvédelemre, az ökoszisztémára, és így tovább. A tervek kidolgozása során kellett volna erre sort keríteni, és nem a végrehajtás közben már a következmények értékelése és a közvélemény tájékoztatása elmaradt, de sérül a, a, a, a, a, a a természetes élőterek védelmére vonatkozó Európai Uniós irányelv is nagyon fontos eh, Poszedónia mezők, eh, tengerisás mezők vannak ezek a területen, vannak ezen a területen, amelyek eh, sérülni fognak, sőt, koral mezők, koral szigetek is találhatóak ennek a térségnek a közelében ezek is érülni fognak a természetes tengerpartnak az építészet jellegű átalakításával. Mindenek ellenére a görög e, nyomozó hatóság vetése jelentése alapján ezt a területet eh, a görög biodiverzitás, eh, biológiai sokszínűség egyik fontos helyének kell tekintenünk, és ennek megfelelően védeni ugyanígy a direktíve rendelkezéseit is figyelembe kell tartani az ország összes vizének a felhasználása ezen szabályozás alá tartozik. Ezen kívül a, Florem, a Firenzei Egyezmény, amely az európai tájvédelemről szó, ugyancsak sérül. Itt 3,6 millió négyzetméteres területről van szó, 16 emeletes épületekről 7 darab felhőkarcoló megépítésére van szó, miközben ez a régészeti örökséget is tönkreteszi. tönkreteszi. Korábban szó volt az egész területnek a régészeti védelem elé alá helyezéséről. Ez a folyamat azonban leállt összességében. Az elnökség, az elnök, közben az elnök felszólítja a felszólalót, hogy lassanban beszélj, mert a tolmácsok küzdelmesen tudnak bele dolgozni. 5 percet kaptak, és most már 8-nál tartunk. Nos, úgy gondolom, hogy e, eh, e, eh, Aténnak nincsen szüksége kaszinókra, sem további kereskedelmi központokra, bevásárlóközpontokra, eh, sem felhőkarcolókra. Ezt a térséget Ellenikonnak hívják, és ennek az elpusztítása visszafordíthatatlan lesz. Köszönöm szépen. Mondja az elnök, most megadjuk a szót a bizottságnak, eh, hogy tájékoztasson bennünket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék néhány környezetvédelmi kérdéssel kapcsolatban, aztán átadom a kollégámnak a versenykérdésekkel kapcsolatban. A petíciót benyújtája által biztosított információk alapján szeretném biztosítani őket arról, hogy osztjuk a aggályokat ezzel az építési koncesszióval kapcsolatban. Először szeretnék rámutatni az Európai Unió környezetvédelmi törvényére, amely egy magánvállalkozóval való szerződésen nem foglalkozik. Aztán az Európai Környezetvédelmi Törvény nem teszi lehetővé azt, hogy az, e- a bizottság beleszóljon egy ilyen projektbe, amelyet kiválasztanak e, a, e, erre a repülőtérre, az Elinikon repülőtérre. Tehát ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy a környezetvédelmi törvény előírásait tiszteletben tartsák, és mielőtt, ezt mielőtt a hatóságok végső döntést hoznak. Ez azt jelenti először, hogy egy környezetvédelmi hatástanulmányt kell lefolytatni, bizonyos projektek hatálás, hatásának, hatását illetően, mielőtt végső döntést hozzanak. Ennek alapján fogják a hatóságok megvizsgálni a tudományos és más információk alapján, hiszen hallottam egy jelentésről itt, amit figyelembe kell majd venni. Tehát a görög hatóságok befejezik ezt a munkát és a hatástanulmányt. Hogyha ebben az áll, hogy a Natura 2000 területeket veszélyezteti el, akkor melyik, még egy tanulmányt kell folytatni, hogy milyen következményi lehetnek ezeknek és elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy ezeket a projekteket végrehajthatják-e, eh, és eh, megfelelnek-e az irányelvnek, amely a természetes élőhelyeknek a megvédésével foglalkozik. Végül pedig a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az irányelv amely a bizonyos projekteknek a környezetre gyakorolt hatásokkal foglalkozik, az jelenleg nem alkalmazható. Ugyanakkor figyelemmel követjük majd a e, helyzetet, ugyanis a görög törvény, amelyet említettek a petíciót benyújtók, e, amely foglalkozik a végrehajtási e, törvények is és akkor a körék hatóságoknak egy stratégiai tanulmányt is kellene lefolytatni. Végül pedig a környezetvédelmi hatást illetően a bizottság nyomon követi az ilyen projekteknek az alakulását, és a petíció benyújtai által rendelkezésre bocsátott információk nagyon fontosak ebből a szempontból. Tehát figyelni fogunk ennek az egész ügynek az alakulására, hiszen a nemzeti bíró is a közösségi jogot fogja alkalmazni. Concerning the state aid concerns, right? Nos, a állami támogatásokkal kapcsolatban a bizottság szeretne tisztázni, hogy az állami támogatások ellenőrzése során az a célja a bizottságnak, hogy ezek ne befolyásolják a piac szabad működését, nem a bizottság feladata azonban megért, megítélni azt, hogy a tagállamok döntése arról az a kapcsolatban, hogy eladnak egy területet, vagy máshogy hasznosítják, ez nem a bizottság dolga. A lényeg az az, hogy a piac ne sérüljön, a piac Eh, az állam neked tegye kedvezményezetté a bizonyos piaci szereplőket a többiek kárára. Nos, eh, itt négy kumulatív feltétele van annak, hogy valaki eh, állami támogatást kaphasson. Először is az intézkedésnek feltétlenül állami forrásokat kell érintenie, kiválasztási előnyt kell, hogy biztosítson bizonyos cégek javára, és kockáztatnia kell a tagállamok közötti versenyt, és <clears throat> szabad versenyt torzítania kell. Hogyha ezek mind együtt nem érvényesülnek, akkor nincs probléma. Mind a négynek érvényesülnie kell. Itt az állam úgy döntött, hogy bizonyos területet tender keretein között értékesítettek, ez az Elenikon volt repülőtéri terület volt, Ugyanakkor nem kaptunk semmi panaszt azzal kapcsolatban, eh, ezzel kapcsolatban, és igazán egyetlen versenytárs sem panaszkodott, hogy a, a, a, a maga a tender az eh, törvénysértő lett volna. Az Európai Parlament képviselői 2014-ben már fölemelték a hangjukat ebben az ügyben, ki vizsgáltuk az ügyet akkor, kérdéseket tettünk fel a görög hatóságoknak két alkalommal 2014-ben és 2015 elején is és világos, pontosító válaszokat kaptunk a görög hatóságoktól, amelyet követően a végkövetkeztetésünk az volt, hogy itt nem volt, nem merül fel az aggája annak, hogy tovább hogy problémák lennének, és nem kellett tovább vizsgálnunk a területet. Miért? Az állami ö, ö, vagyon eladása egy nyílt, átlátható folyamatban ö, a legnagyobb árat ajánló vevő számára E, általában biztosítja azt, hogy e, piaci áron kerüljön e, a terület értékesítésre, és nem kaptunk semmi panaszt azzal kapcsolatban, hogy más ajánlattevők vagy potenciális versenyzők, potenciális vevők úgy érezték volna, hogy hátrányokra született a döntés. Tehát konkrét elemek eset hiányában nem láttuk, hogy gond lenne Eh, eh, nem lehet összei probléma lenne, és az értékesítési árról nem feltételezzük, hogy az eh, alacsonyabb lenne a piaci értéknél. Az adóügyi vonatkozásokkal kapcsolatban ugyancsak vizsgálatokat végeztünk, és megerősítették, hogy ellenikonnal kapcsolatban privatizációt követően semmiféle adókedvezményre nem került sor, nem adtak adókedvezményt az, a vevőnek, tehát úgy látszik, hogy itt sincs egyáltalán semmiféle állami támogatásokkal kapcsolatos visszaélés vagy aggály. Thank you very much. We... Köszönöm szépen. A görög hatóságok is jelen vannak. Oszrodész úr a, parlament, a görög parlamentből és a görög kormány kiképviseli.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 Egy olyan 6 millió négyzetméteres területről beszélünk, amely zöld területnek eh, lett volna minősítve, azonban amikor Görögország ezt a projektet végre tudta volna hajtani, azok az évek már elmúltak, hiszen válságban van az ország. Eh, korábban lett volna lehetőség kihasználni ezt a területet, ezt a közterületet, ma mi nemrégiben kerültünk ugye hatalomra, a jelenlegi kormány, és jelentős mértékben javítottuk a viszonyokat Görögországban, ezt sokan megerősítik. Bevezettünk igazán olyan, olyan közcélú létesítmények megvalósítását is hozzáadtuk a projekthez, amelyre korábban nem, vált, nem vállalt kötelezettséget a vásárló. Mindezt jóvá hagyta a számvevőszék, az a szervezet, amely ellenérzi ezeket a szerződéseket. A jóvágyott ellenőrzött szerződést után azt kell mondanom, hogy a bizottság véleménye helytálló, ami a, tehát nincsen probléma, ami a környezetvédelmet illeti, az ott a cél, hogy 51%-át a területnek zöld területként őrizzék meg, teljes mértékben hozzáférhető módon az összes állampolgár számára beleértve a tengerparti zónát is. 3,5 km hosszan a partszakasz mentén. Szeretném hangsúlyozni, hogy a befektető, a beruházó kötelezettségei között szerepel az, hogy ki építse azt az útrendszert, amely lehetővé teszi az itt lakó lakosságnak a közlekedését. A terület különböző önkormányzati területek irányítása alatt áll, azok a több önkormányzathoz tartozik. Ugyanakkor valóban környezetvédelmi, régészeti leletek is vannak itt, amelyeket természetesen meg kell védeni az nem igaz, hogy eh, csak 70 nap eh, állna erre rendelkezésre, 110 nap van erre, és a régészeti szolgálat nyilván bizonyos rugalmassággal eh, végezheti a munkáját. Ugye 2 millió kilométeres területről van szó, nem gondolom azt, hogy ez egy elnyugodott projekt lenne, nyilván nagy területről van szó, jelentős projektről van szó, de megfelelő rugalmassággal járunk el, és a beruházók azért választották Görögországot, mert Görögországban gazdag régészeti leletek vannak, ezzel lehet az utazókat ide vonzani, és nem az a céljuk, hogy a régészeti emlékeket elpusztítsák az építkezésekkel. Azt szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ebben a régióban a lehetőlegnél mértékben egyensúlyt teremtsünk a különböző érdekek között. Ez a valós helyzet Eh, a munkahelyeket azok fogják betölteni majd, akik jelenleg szenvednek a munkanélküliség miatt Görögországban ebben a térségben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát a képviselők számára. És először is Kunis képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι εδώ αγαπητοί συνάδελφοι Kedves kollégák! Két kalapot viselek most tulajdonképpen. Először is érdekel ennek a helyzetnek az e, e, alakulása. E, például, hogy e, ennek a térképnek a növekedését is lássam. E, tehát itt közvetlenül érintett vagyok, mert ott van egy házam. Aztán én jól ismerem a problémát. Látom, azokat, értem azokat az érveket, a okokat, amiért ide jöttek. Én most nem vagyok petíciós bizottsági tag, de voltam, és ezért mondom azt, hogy a petíciós bizottságnak jó a híre Görögországban, mert érzékenyen reagálnak a különböző problémákra. Hallottuk a petíció benyújtóinak az érveit, eh, hogy milyen módon sértették meg az európai jogszabályokat. A bizottság válaszát illetően szeretnék csak reagálni, és a görög kormány képviselőivel. A bizottságnak azt mondom, hogy nem pontos, amit mond. Nem az rendeletről van szó, hanem az irány, irányelvről mondták. Nem, ez, ez egy másik történet. Azt szeretnénk el körülni. a régi jogszabály által ránk hagyott problémákat. E, környezetvédelmi szempontból stratégiai tervezésre van szükség. A bizottság azt mondja, hogy vannak olyan kérdések, amelyek a, egyedül a görög e, kormányra tartoznak, görög hatóságok alá tartoznak de amikor azt mondja a petíciót benyújtója, hogy az Árhus cím egyezményt sértették meg, amelyben benne van az információ, tehát tájékoztatás részvétel és a bírósághoz való fordulási joga. A felügyeleti tanácsnak a, megváltoztatták az összetételét pontosan azért, hogy, hogy ne kelljen megfelelnie ezeknek a feltételeknek de most már ezt a lehetőséget visszautasították. Beszéltünk a versenyről és az állami támogatásról. Tulajdonképpen, ahogy a helyzet alakult, most már csak egyetlen jogi személy tud részt venni ebben az ügyben. Görögországban egy kiköt, kikötővel kapcsolatban e, az bizottság megállapította néhány évvel ezelőtt, hogy valóban megsértik a jogszabályokat. Tehát ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy hivatalos választ kell kérni a bizottságtól, vagy pedig az önök szakbizottsága szóbeli kérdést nyújtson be a bizottságnak, azért, hogy méreható vitát folytassanak, és a bizottság túlmenjen a most ismertetett válaszán. Köszönöm. Mr. Marias. Ευχαριστώ Θα επισημάνω και εγώ αυτό που είπατε προηγουμένως. Én is szeretnék visszatérni arra, amit mondott. Ez érdekes és ugyanakkor hihetetlen, eh, hogy egy képviselő a, eh, egy államnak a, a, eh, a, államot képviseljen. A, hat, a kormány az egy másik hatalom. tehát a miniszter, a főtitkár és a többi egy képviselőt kérjen meg, hogy őket képviselje. Egy, egy képviselő nem képzel, képviselheti a, a görög kormányt. Ez megsértése a jogszabályoknak. Most másodszor történik meg, hogy a görög kormány nem jön el ebbe a szakbizottsághoz, és egy képviselő által képviselteti magát. A, tehát nem csak a parlament elnökének, hanem a görög kormánynak a véleményét is képviseli. Na most az állami támogatásákkal kapcsolatban a bizottság azt mondta, hogy 2014-ben már volt két kérdés, és hogy nincsen igazából probléma. E, de van egy új törvény, amely meghatározta, e, hogy egy magáncég e, számára hogyan lehet átajtani egy ingatlant. Itt 13 százalékot fizetnek, plusz még a héját is. Megszavaztak egy törvényt, amely az új vállalatot mentesítette ez alól. minden adó alól mentesítették őket. A biztosítások és a szerződés aláírásokkal kapcsolatban ugyanez a helyzet. Itt semmit sem fizettek tehát minden adó alól mentesítették őket. Ez nem egy állami támogatás, amelyet jól titkolnak? Nos, egy 1953-as törvény van, amely lehetővé teszi ezt a mentesítést. Itt is erre a törvényre hivatkoznak. Ez a, hasonló a holland esethez. Tehát együtt kell nézni a dolgokat, és láthatják, hogy jogsértés történt. Ezzel kapcsolatban Feltettem egy kérdést a bizottságnak, és Hella úr azt válaszolta, hogyha a nemzeti hatóságok úgy döntenek, hogy itt állami támogatásról van szó, akkor a bizottsághoz kell fordulni. Hát ez azért abszurd. Tehát önök is láthatják, hogy megszavazták ezt a törvényt. Tehát a bizottságnak meg kell vizsgálnia ezt a kérdést. A környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban én feltettem a bizottságnak a kérdést, és Hella úr, nem tudom, hogy elolvasta ezeket a válaszokat, de azt válaszolta nekem, hogy Nem tudom, hogy a bizottságnak a főigazgatósági egymással tárgyalnak-e, de minden esetre egy kötelezettségről van szó, hogy ezeket a feltételeket megvizsgálják, mielőtt elkezdenék a munkát. Tehát közelről kell megvizsgálni a kérdéseket nagyon fontos, hogy ott helyben is legyen ellenőrzés. Tehát a javaslatom a következő. Hagyjuk nyitva ezt a petíciót, aztán a bizottság látogasson el oda a petíciót benyújtókkal, hogy lássák, hogy mi történik ott. Mi tudjuk, hogy mi történik, de a más többiek nem. Aztán harmadik, a bizottság vegye figyelembe azt, amit ma az állami támogatásról és az adókról hallottunk. Elnök asszony, ez, ezt az ügyet már többször felhoztuk, elítéltük. de a javaslatainkat ellenezték, és most e, arról beszélnek, hogy egy milliárd eurót nem kaptak meg. a hitelezőktől. Ugyanakkor az ingatlant átadták, aminek hatalmas értéke van,

kérni mindazoktól, akik jelen vannak, hogy nézzék meg saját szemükkel ezt a területet, hiszen ez Attika legdrágább e, térsége. Az a vállalkozó, aki jelen pillanatban ezt a területet megvásárolja, az e, négyzetméterenként 100 euró alatt veszi meg a területet, miközben a szomszédos térségek hát lényegesen drágában lehet a piacon megvásárolni, hogy lehetséges az, hogy ezt a tranzakciót mégis védik. Ez a görög kormány által aláírt egyik leggyalázatosabb megállapodás nem arról van szó, hogy hogy tudunk a görögországi belpolitikai ügyekben csatát nyerni vagy veszíteni, hanem arról van szó, hogy az államtanács döntése vagy hogy máshogy fogalmazzak, hogyha a legfelsőbb bíróság mondjuk dönté, elmarasztaló döntést hoz, elmarasztató ítéletet fogad, hoz, akkor óriási kártérítésre lenne szükség. Nem fogom elismételni azt, amit mások már elmondtak, hogy ne untassam önöket. Az az petíció, amelyet most tárgyalunk, görög polgárokon keresztül érkezett a parlamenthez, olyan polgárokon keresztül, akik a görög közjavakért, környezetvédelmi és régészeti javakért küzdenek, ezek védelméért, megérzésért Nagyon sok polgár jelent meg a bíróságok előtt, e, és tett feljelentést, köztük én magam is. És uh, itt ennek nem a párt, pártpolitikához van köze. Ezért olyan fontos, ezt a szerződést megsemmisíteni, mert ez a térség rettenetesen fontos Görögország számára. Visszatérve arra, amit a bizottság mondott röviden, az Árhuszi Egyezmény megsértésével kapcsolatban, nos, soha nem volt ebben az ügyben nyilvános egyeztetés, Úgyhogy nem tudom, hogy milyen alapon mondja ezt a bizottság, hogy itt nem volt törvénysértés. Annyit tudok ezeknek mondani, hogy ez a fajta egyeztetés nem történt meg. A polgárok, az állampolgárok véleményét nem kérték ki, jól lehet, teljes joggal aggódnak ennek a területnek az elpusztítása miatt, amely Atén utolsó görög tüdőcsücske lehetne. A 2011-es Európai Uniós e, rendelet nem az egyetlen rendelkezés, amelyet figyelembe kellene vennie a bizottságnak. A 42-es irányelvre is figyelemmel kell lenni. A bizottság azt mondja, hogy mivel nem fogadtak el törvényhozási rendeleteket, ezért nincsen visszaélés. Elnök asszony, elnézéseket kérem, hogyha többet beszélek, hosszabban beszélek, mint Eh, mint eh, lehetne, de nagyon érdekel ez az ügy. Évekkel ezelőtt ugyan ezzel a befektetővel és ugyanezzel a taktikával hangsúlyozom, eh, Marusziban is került egy hasonló programra, ahol én akkor önkormányzati képviselő volt, egy hatalmas bevásárlóközpontot építettek, aminek ugyancsak óriási hatása volt a környék környezetére nagyon nagy kárt okozó, kudarcos projektnek eh, eh, minősítették ezt, és eh, törvénytelenségekre is fényderült, most pedig a kormány azzal próbálkozik, hogy hogyan tudná megmenteni ezt a bevásárló központot, amelyet a legfelsőbb bíróság törvénytelenek minősített, és amelynek a lebontásáról hozott bírósági döntést. mit lehetne tenni ennek az elpusztuló eh, eh, biológiai részleti gazdagságnak a helyreállítására. Eh, ugye már említették mások is, hogy itt állami támogatásokra volt szó. Léteznek olyan küls, külföldi közlemények, publikációk, pontosabban voltak olyan cégek, amelyek részt szerettek volna venni ebben a tenderkiírásban, de látjuk, hogy mi az eredmény. Egyetlen befektető volt, e, erről a külföldi sajtóorganomok cikkeztek is. E, ha a versenyelveket betartották az Európai Unió működésére szóló e, szerződés értelmében, az egységes belső európai piacon, nos, én semmit nem hallottam erről a bizottság szájából, és ezzel be is fejezem, elnök asszony. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107-es cikkének eh, a megsértése forog fenn. Eh, mégis a bizottság azt mondja, hogy eh, nem kell itt tovább vizsgatokat folytatni. Azt hiszem, hogy a bizottságnak sokkal részletesebben át kellene vizsgálni ezt az ügyet, mert Görögországban azt tudjuk biztosan, hogy az ellenük van területe, annak az iskola példája, hogy hogy lehet elkótyavetyélni egy köz vajon képező területet egy talentséért. Úgy gondolom, hogy nem lenne szabad lezárni ezt a petíciót, hanem sokkal alaposabban át kellene vizsgálni az esetet. Meg kellene mutatni, hogy ennek a petíciós bizottságnak a működése valóban komoly dolog. Végül is erre törekszünk. És ennek azt mondja, úgy gondolom, hogy szóbeli kérdést kellene föltenni vitával a plenáris ülésen is, de nem csak ebben az ügyben, hanem az összes privatizációs ügyben, amelyek jelen pillanatban az utóbbi időben Görögországban egymás után bekövetkeznek. Osz a poszmillis... Köszönöm szépen, mondja az elnök, hogyha valaki ilyen lelkesedéssel beszél, mint amelyel ön beszélt. Nos, ez kivételes. Köszönöm szépen. Eh, Kirkosz úr megadom meg a szót. Να συμφωνήσω και Egyetértek Mariász képviselő eh, álláspontjával. Annyit szerettem volna hozzátenni ehhez, hogy eh, nyilván világosan látjuk, hogy Szuzidis úr hogy így fogalmazzak, bizonyos álmokat megpróbált összezúzni. Ugye, ahogy Szakarátán asszony mondta, ez a terület az egyik legdrágább ingatlan térsége az ellenikó Atikának, és itt több beruházási álom született, miközben rengeteg bevándorló érkezett Görögországba, akinek nincs tisztességes emberi életkörülménye. A kormány ebben az esetben ezt az ügyet gyakorlatilag a közvagyon megvédése példájaként eh, hordozza körbe, miközben nagyon sokan eh, úgy érzik, hogy becsapták és elárulták őket. A kormányzati erőfeszítések mondjuk így nem vallottak kudarcot, A, az elmúlt néhány évben a miniszterek folyton változtatták az eredeti projekt elképzeléseket. A környezetvédelmi miniszter például azt látjuk, hogy összességében. szavazásra került sor ezzel a parlamenti eh, eh, témával kapcsolatban, és az volt a cég, hogy munkahelyeket teremtsen kis vállalkozások, középvállalkozások találjanak itt működési területet maguknak, és sajnos ez csak befektetéssel valósítható meg. Az állami támogatások ugyanezt célozzák, azonban látni kellene pontosan, hogy milyen feltételekkel valósul meg ez mind, mindez. És látnunk kellene, hogy mik a részletek, amelyekről az emberek nem tudnak hiszen eh, tudjuk, hogy a, a, maga a terv, maga a projektnek az alapvető terve nem került jóváhagyásra, és nem hozták nyilvánosságra. A Környezetvédelmi Minisztérium eh, nem közölte, hogy mi, mi is az alapvető terv. Úgy gondolom, hogy eh, itt nagy felelősségünk van. A Posidonia a mezők, a tengerparti térség, kérdése megint valóban fontos, de nem látom azt, hogy jelentős fejlesztésre kerülne a tengerparton. Nyilván, hogyha ilyen lenne, akkor mindent meg kell tenni a tengerpart megvédésére. Jó lenne, hogyha egy stabil politikai környezet lenne, amelyen belül meg lehet ezt mind vitatni. ellenőrizni kell a beruházókat. Nos, végezetül, összefoglalásként. A kérdés a költségeket illetően mit lehet mondani? Egy beruházás fontossága a többi beruházótól függ. Itt tudjuk, hogy ez a hogy ez a terület hasznot termelhessen a beruházónak, ahhoz a, az a fontos, hogy mit lehet valóban végrehajtani, nem pedig az álmok a fontosak. Elnök. Elnézést kérek, a bizottság görögé vált. Van itt, aki spanyol volt, No, minden, nos, minden esetre átadom a szót most. Tessék, öné, öné a szó. Nem tudtam, hogy beszélgetek, Köszönöm szépen. Azt, hogy eljöttek ide a petíciót benyújtók, és köszönöm minden erőfeszítéseket ezzel kapcsolatban. A zöldek szempontjából sok aggályt hoz ez magával, sok mindent hallhattunk, de szeretnénk mi jobban kitérni a környezetvédelmi kérdésekre. Az egyik legnagyobb aggályunk az az, hogy az EU környezetvédelmi szabályai szerint, persze most nem szeretném felsorolni az összes irányelvet, de mindenképpen szükség lenne egy hatástanulmányra, ami kötődik a habitát irányelvhez, ez nem történt meg. Ha megnézzük a területet, meg kell nézni azt, hogy a környezetvédelmi szempontból mit jelent ez a terület, úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy egy ilyen fajta hatástanulmányt elvégezzenek. Szükség van egy ilyen környezetvédelmi hatástanulmányra az EU jogszabályai szerint. Ezt nem igazán vették figyelembe az Európai Bizottság részéről ez idáig. Ha jól értettem az Európai Bizottság válaszát, akkor azt mondták, hogy ez még nem történt meg, nincs semmilyen fajta szabálysértés. Nem akkor kell erre figyelni, amikor már a kár megtörtént, ugyanis a hatástanulmány lényeg az az, hogy már előre megnézzük azt, hogy ez káros-e a környezetre vagy sem. Hogyha már megtörtént a károkozás, akkor már ezt nagyon nehéz helyreállítani. Ezért van szükség egy ilyen hatástanulmányra, és ezért rossz ez a megközelítés, hogyha csak akkor nézzük meg mindezt, ha már a kár meg kellett, megtörtént. A Natura 2000 ezt nem védi ezt a területet, de már ez önmagában egy probléma, pedig szerintünk ez egy olyan terület, amelynek a amelynek részévé kéne válni a Natura 2000-nek. Meg kell vizsgálni azt először is, hogy a nemzeti kötelezettségeket betartották-e a Natura 2000 területek kijelölésekor. A Natura 2000 nem olyan dolog, amit tegnap találtunk volna ki, tehát már régóta meg kellett volna ennek történnie. Hogyha az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ez nem egy Natura 2000 terület, akkor ezt nem vizsgálták meg holisztikusan. Még hogyha nem is lett ez Natura 2000 terület, akkor is meg kellene vizsgálni, nem lehetne ez egy Natura 2000-es terület. Az AUSZDI egyezményt már említették, Az állami támogatásról szólva, én szeretném felhívni az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy Franciaországgal szemben is volt egy hasonló eset, amikor az Európai Bizottság azzal érvelt, hogy csak egy jelentkező volt, amely a kritériumokat teljesítette volna, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne állami támogatást adni Hogyha megnézzük, ha megvizsgáljuk ezt a francia esetet, akkor nem vagyok abban biztos, hogy az önök érvelése valóban követhető mindig. A zöldek azt szeretnénk, hogyha a petíció nyitva maradna, és azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy adjon további információt arról, hogy ez a terület nem lehetne-e Natura 2000-es terület, szeretném elmondani azt, hogy nagyon érdekes ez az eset, mert bár a privatizáció a trojka csomagjának a része, de ha meg azt kérjük az Európai Bizottságtól azt, hogy vizsgálja meg ezt a petíciót, pedig az EU másrésztről azt kéri, hogy privatizálják ezt a területet, de mégis meg kell ezt az Európai Bizottságnak vizsgálnia. Tényleg speciális az az eset, és ezért szeretnénk, hogyha lenne egy speciális uh, munkacsoport, amely megvizsgálná ezt, hiszen az Európai Unió egyrésztről a politikáival kárt ö, okoz, és ö, hogyha szembe kerülünk ezzel a politikával, akkor nevetséges helyzet alakul ki, és ez elég aggasztó az Európai Parlament számára, mert számunkra fontos az, hogy az európai szabályokat bekövet, betartsák, főként az európai intézmények. Köszönöm még egyszer, és köszönöm a petíciót benyújtóknak. Elnök, most ezzel lezárjuk a felszólalók listáját. Meg kell mondjam azt, hogy nem lesz könnyű összefoglalnom mindezt, de az önök segítségével megpróbálom ezt. Nos, ez az egész a környezetvédelmi felmérésről Szóval sajnálom, uram, nem tudom annak még egyszer megadni a szót. Mindenki megkapta a felszólalás idejét, nem tudom még egyszer megadni a szót. Tehát mit fogunk tenni? A petíciót megtartjuk nyitva, ez a kiinduló pont, és ismételten szeretnék a magáncégnek egy levelet intézni, amely aláírta ezt a szerződést, hogy a saját véleményét írja le, főleg ezen petíció, illetve az Orhuszi egyezmények kapcsolatban, ugyanis itt nem tájékoztatták az érintetteket a projekt részleteiről, pedig ez kihat az életükre közvetlenül. Erről szól igazából az Orhuszi Egyezmény is, és pontosan ezt meg kell tenni, mielőtt még bármilyen fajta más lépés történne. A második egyezmény, amelynek meg kellene felelni, ez a Firenzei Egyezmény, és ez pedig az Európai Tájvédelmi Egyezmény a tevékenységnek meg kell felelnie ennek az egyezménynek, mielőtt még bármi történne. Hogyha megírnánk ezt a levelet ennek a cégnek, illetve a görög hatóságoknak, vagyis a Környezetvédelmi Minisztériumnak, a Pénzügyminisztériumnak, és kikérjük az ő véleményüket is ezen kérdésekkel kapcsolatban. Ezen kívül szeretném azt is biztosítani, hogy a levélben leszögezzük azt, hogy a hatástanulmánynak meg kell felelnie az európai szabályoknak, és az ide vonatkozó irányelvet be kell tartani és végre kell hajtatni. Ezt meg fogjuk tenni, és még mindemellett szeretném esetlegesen azt is, hogy az Econ szakbizottságot bevonjuk a pénzügyi vonzatok tekintetében. Kollégák, még valami? Tudom, hogy mit fog mondani. Azt fogja mondani, hogy legyen egy szóbeli kérdés, de, de figyeljen, nem um, döntetünk erről még most, ezt erről, erről majd a akkor kell dönteni. Αυτό ας το συζητήσουμε σε επίπεδο Nos, nem ezt akartam mondani, de majd megvitatjuk ezt a koordinátorok körében. Egy kicsit konkretizálni szerettem volna a javaslatát, mert ki kell vizsgálni azt az elképzelést, hogy milyen állami támogatási helyzet van konkrétan, milyen kivitelezésekre került sor adóügyileg. Úgy gondolom, hogy ez emiatt szükség van a továbbvizsgálatra. Nem tudjuk elfogadni ilyen szempontból a bizottság véleményét. Úgy gondolom, hogy a görög hatóságok válasza, ez csak egy első kört jelentett, és hogyha majd minden válasz bejön, akkor fogjuk tudni folytatni. Az ugye Keller asszony mondott valamit, amiben nagyon igaza van, amit most megvitattunk, amiről most vitázunk, az gyakran a bizottság a, a, a, a konfliktusairól is szól, hiszen a bizottság a trojka tagja. Ezért megvan a saját érdeke, hogyha az ön által úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt a kört lezárni, és aztán meglátni, hogy majd utána mit csinálunk. Köszönöm szépen a petíciót benyújtó feleknek, hogy eljöttek a bizottságunk előtt beszámolni az ügyükről, és jó utat kívánok nekik vissza Görögországba a napsütésbe. Kiitokset, eh, we will, we will receive it. Do you receive it? Okay. Εντάξει, σας ευχαριστώ και θα προχωρήσω. Tehát még egyszer köszönöm, és folytatjuk, és átérek az angolra. Rátérünk uh, egy teljesen más uh, uh, petícióra. A 18-as napirendi pont alatt találhatóak ezek a petíciók. You know, this, at this moment... Jelenleg nagyon úgy gondolom, hogy folytatnunk kell a munkánkat, mert 18.30-kor be kell fejezni a tolmácsoknak a munkáját, és nekem is másik találkozom van. Üdvözlöm a petíciót benyújtóit, és mindannyiuknak összesen 5 percet adunk, tehát osszák fel egymás között ezt eh, az időt. Vagy egy valaki beszéljen, vagy ketten beszéljenek, önöké a szó. Robi Landi? vagy Gyoki Stefano giovannini képviselem. A legutóbbi meghallgatáskor és uh, eh, itt voltunk a petíciós szakbizottságban, és arról döntöttek, hogy megvárják az Európai Bíróság döntését. Az Európai Bíróság a 43-as pontban leszögezte, hogy ezen koncesszió esetében számszerűen korlátozott koncesszióra van szó, ez a 12-es pont alá esik, ezt ellenőrizni kell. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizott bizottság beindítja a és sértési eljárást a, az olasz állam ellen, minden koncesziót megkérdőjelezett, az Európai Bíróság viszont a döntése értelmében megerősítette azt, hogy a koncesszióban résztvevőnek kell megmutatnia azt, hogy megújítható ez a koncesszió. A bíróság másképp gondolkodik tehát erről az ügyről, mint az Európai Bizottság. A bíróság azt mondja, hogy a jelenlegi koncesszióban résztvevőt meg kell védeni, ezt jobban meg lehet, jobban rá lehet erre világítani. A bíróság volt a bíróság azt mondja, hogy kétséges, a, illetve aggodalmas 12-es cikk alkalmazása, akkor a 49-es cikk is alkalmazandó itt. Mindenképpen fontos az, hogy megtérüljön a befektetés a koncesziót megadó számára. Itt a határokon átnyúló érdekekről is szó van. Köszönöm szépen. Most megadom a szót az Európai Bizottságnak, Paulo Lavarginak. The floor goes to the Commission. Meg, megkapja a szót az Európai Bizottság. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy befejezte, tehát akkor most akkor a második petíciót benyújtó következik. Jó estét kívánok! mi, mint a koncesszióban résztvevők megkérdőjelezzük a Bolkestein irányelvet, amit itt alkalmaztak, mert az olasz állam a magán kézben lévő cégeket, vállalkozásokat teszi tönkre, ez um, elveszi a megélhetésünket, a méltóságunkat, otthonainkat. Hiszen már régóta tart ez a helyzet, egészen 2009-ig nyúlik vissza ez az eset, amíg, amikor is az, az olasz állam gyorsított eljárásból alkalmazta ezt az irányelvet. 4000 kilométeres szakaszon ezt lehetne alkalmazni Olaszországban, a tengerparton, és igazából arról van szó, hogy egyik vállalkozást helyettesítik a másikkal. A Bolkestein irányelv nem szól arról, hogy a jól működő egészséges vállalkozásokat, mikrovállalkozásokat meg kell szüntetni, igazából ez új munkahelyek teremtését kívánna előmozdítani. A cél az az lenne, hogy olyan területeket fejlesztenek ki, például Dél-Olaszországban, ahol 4000 km partvidék van, ott lehetnének neki fejlesztés az egész Európa számára. Előnyös lehetne. Elnök, köszönöm szépen. Sajnálom, hogy megvárogasztottam a bizottságot, de most megkapja a szót az Európai Bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, természetesen az Európai Bizottság figyelembe veszi az Európai Bíróság legutóbbi döntését, amely három pontot emel ki. Az egyik az az, hogy a szolgáltatás irányelvet kell alkalmazni, és az a tény, hogy a koncesziók megadása két feltételhez kötődik, ezt a petíció is felsorolta. Az egyik az az, hogy a 12-es cikk alkalmazandó, tehát hogy nincs elég erőforrás, amely a nemzeti hatóság feladat, hogy ezt ellenőrizzék, és hogyha a 12-es cikk nem alkalmazandó, akkor a szerződés alkalmazandó, amely kimondja, hogy minden esetben határokon átnyúló érdekekről kell, hogy szó legyen. Persze, ahogy már elmondtam, a Európai Bizottság elfogadja ezt az álláspontot. A bizottság véleménye az az, hogy egy probléma van, ez pedig az, hogy az olaszországi jogszabályok horizontálisak minden helyzetre alkalmazandóak. A bíróság azt mondja, hogy estenként kell mindezt megvizsgálni. Az Európai Bizottság támogatja az esetenkénti vizsgálatot akkor, hogyha a bíróság által felismert feltételek esetében nem teljesül a versenyszerű tender kérdése, akkor az Európai Bizottság elfogadja ezt az eljárást, de ez nem lehet egy olyan jogszabály, amely horizontálisan alkalmazandó minden esetben, ezt esetenként kell megvizsgálni. Köszönöm szépen. A kollégák elmentek, nem olasz szakbizottságról van szó. Kíván szólni? No, no, no. Eh, scusate. Are you a petitioner? You are one of the petitioners? Ön is a petíciót benyújtói között van? Rendben, akkor megkapja a szót. Kérem, hogy kettő percre szorítkozzon. Be very quick. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi chiamo Betty Flavio én Flávia vagyok. Petíciót nyújtottam be egy kis van a Treményi parton, és nagy gazdasági áldozatot hoztam, hogy ezt eh, meg eh, tartsam, és most más kapta meg ezt a helyet. Az olasz állam elvette a jogunkat, elvette a vállalkozáshoz való jogunkat, mikrovállalkozásokról, családi vállalkozásokról van szó, nincs már biztonság, közbeszerzéseket, tendereket alkalmaznak, a vállalkozásai tönkre mennek, és ezeket elárverezik. Nagyon nehéz ez a helyzet. A hatóságok, amelyek engedélyeket adnak ki, de itt a maffia eh, pénzmosásáról van szó, erre használják fel a turis, turizmust. Nagyon sok eh, hivatalnokot is letartóztatok, amiatt, mert eh, korruptak voltak. sok minden történik a tengerparton, nem kerül az állam semmilyen pénzbe, például a partvédelem, mi pedig a saját a családjainkat szeretnénk eltartani. A higiéniai szolgáltatások, e, nyújtás biztonság, a mi vagyunk a partok első védői. Most a Bolkestein irányelvet alkalmazzák, nem eh, alkalmazzák ezt megfelelően. Elnézést, mondja az elnök, sajnos félbe kell, félbe kell szakítanom. Spanyolországban ezt a szabályt felfüggesztették, és eh, a magántulajdonhoz való jogot eh, megtartották. Ugyanolyan eh, jogokkal kell rendelkeznünk, mint Spanyolországban, remélhetőleg a petíciókat elfogadják, és remélhetőleg az Európai Bizottság fel fog lépni annak érdekében, hogy az olasz államot megbüntessék annak érdekében, hogy az Európai Unió alapvető jogi kartájának megfelelő cikkeit alkalmazzák. Hiszen itt magán tulajdonról van szó, sokkal több mindent szerettem volna elmondani erről. a gazdaságról, a gazdasági szektorról szó van itt, az áfáról. Olyan szektor az, amely a háború után alakult ki, és eh, ez egy példa volt a világ számára. Éveken át kell felépíteni egy vállalkozást, napról napra fejlődik egy ilyen vállalkozás, és most egy csapásra az egészet tönkreteszik. A vállalkozásokat tönkreteszik, megemelik az adókat. Köszönöm szépen a hozzászólását, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Most megadom a szót a kollégáknak, de hát nincsenek, de csak egy kolléga van jelenleg itt. Szeretném visszaadni a szót önöknek, a petíciót benyújtóinak, de nagyon-nagyon-nagyon röviden. Az Európai Bizottságot kérdezném arról, hogy jól értettem-e azt, hogy az Európai Bizottság azon gondolkodik, hogy megvizsgálja a jogszabályokat, amelyek nem horizontálisak ezen koncesziók esetében. A jogszabályokat tehát esetenként vizsgálnák meg, és megvizsgálnák azt, hogy a koncesziók hogy az, az irányelv életbelépés előtt születtek volna. Szeretném megadni max. két percre a szót az olasz állam képviselőinek. Köszönöm szépen, asszony, és köszönöm a bizottságnak, a petícióban nyújtóinak és a részvételt az olasz kormány nevében azt tudom elmondani, hogy megkaptuk az Európai Bíróság döntését, két dologról van szó, két olasz esetről van szó. Olaszország jelenleg megpróbál egy módot találni arra, hogy ezt a döntést figyelembe vegye. Az Európai Bizottsággal is kapcsolatba léptünk, megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudna Olaszország megfelelni a bírósági döntésnek. Különböző kritériumok voltak, amelyeket az Európai Bíróság megnevezett. Itt arról van szó, hogy mennyire fontos a határokon átnyúló érdek, illetve az erőforrás hiány. Nagyon fontos az, hogy a nemzeti gazdaságot meg lehessen védeni. Nagyon sok több ezer családi vállalkozás, mikrovállalkozás van itt, és nagyon fontos a partszakasz ökológiai védelme is. Meg kell eh, próbálni megtalálni az egyensúlyt a különböző érdekek között, úgy, hogy ez irányelvet megfelelően alkalmazzuk. Szeretnék arra rámutatni, hogy ez a bírósági döntés kihat eh, Európában mindenhol, nem csak Oroszországra hat ez. Nagyon fontos az egyensúlyra koncentrálni, a verseny esetében az európai országokban. Figyelembe kell venni azt, hogy ez máshol és alkalmazandó. Nem arról van szó, hogy az olasz piac jobban nyitott lenne, mint bármely más piac Európában. Nagyon fontos az, hogy jó legyen a párbeszéd az európai intézményekkel. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament érdeklődik ezen helyzet iránt, és reméljük, hogy a tárgyalások jó eredményre fognak vezetni egy kiegyensúlyozott megoldás jön létre mindenki számára. Elnök, köszönöm szépen. És most eh, meg kell próbálnom lezárni ezt még ma, mivel nagyon friss ez a bírósági határozat, és eh, közvetlenül ez nem támogatja a petíciót benyújtók állítását, meg kell vizsgálni a bírósági döntést, miért még bármilyen döntést hoznánk. Azt szeretném ezért, hogyha a petíció nyitott, nyitott maradna, és a szakbizottságunk a bizottsághoz fordulunk, és megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Bizottság hogyan fogja ezt a bírósági döntést elemezni. Amikor ez megtörténik, akkor további információkat fogunk kapni majd az Európai Bizottságtól azt illetően, hogy hogyan kívánnak a továbbiakban eljárni. Mindemellett én úgy vélem, hogy meg kell vizsgálnunk azt is, hogy bizottó kollégánk nem régiben három kérdést tett fel az Európai Bizottságnak, ez augusztusban történt, még nem született erre válasz, de szerintem meg kell vizsgálnunk azokat a válaszokat, amelyeket ő kapott a kérdéseire. Hogyha az Európai Bizottság kielemezte a bírósági döntést, akkor meglátjuk azt, hogy hogyan fogunk eljárni, de jelenleg ennyit tudunk tenni. Köszönöm szépen azt, hogy ide utaztak, a csodálatos Olaszországból idejöttek Brüsszelbe. Jó utat kívánok önöknek vissza, és remélhetőleg következő alkalommal már jó lesz a helyzet, jobb lesz a helyzet, hiszen Olaszország is nagyon fontos Európában, főleg nekünk éjszakon. Köszönöm szépen! és a kollégáknak pedig szép estét kívánok is viszontlátásra!